77 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 109-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. az EPP-nek mutassa nekem is, hogy, hogy kell szavazni, jó? Köszönöm szépen, François. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 239 mellette, ellene, Elnézést kérek, ha elutasítottuk a kompromisszumot, tehát akkor most a kompromisszum által lefedett minden módosítóról szavazunk 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 237 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 72 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 238 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 73 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most jön a 239-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 240 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 241 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 74 mellette, ellene, tartózkodás. Nem látom az alde, megint a kezeit, megint csak mellette, ellene, tartózkodás. Eh, le kell ellenőriznünk, elnézést kérek. E, számomra is kicsit új ez a mostani helyzet, nem, az á, nem a szokásos szavazási képet látom, úgyhogy most akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. 242 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 77 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 79 mellette, nem, ez kiesik. 80 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 15. kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le a 15. kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le, 17-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 113 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 115 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 120 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 121 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 124 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 125 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 100 Hát 125-ös mondtam, de igazából ez egy blokk szavazás, blokk, módosító blokk, egészen a 131-esig terjed, tehát akkor a 126-os első része következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 135 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 252 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, Ó, elnézést kérek, kimaradt egy módosító. A színe eléggé ugyanolyan volt, mint a másiké. Akkor 155-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 162 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 260 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Amendment egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, valamit kihagytam, nem? 14. oldalon járunk. A szavazólista 14. oldalára villámgyorsan odaértünk. Hát lehet, hogy az EPP-nél már 15, minden esetre a, az egyes módosítóról már szavaztunk, most jön a kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 208-as. Nem, elnézést, igazuk van. Akkor az ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 206 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 207 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 208 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 210-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 211 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 212 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a 212-es módosítót, megnyitom a szavazást. Az EPP nek egyel több szavazata van a kelleténél. Jó, rendben van már. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Hatos kompromisszum. Ja, nem, igen, módosítónként. 215-ös. Igen, a színek megzavarnak egy kicsit, és ugrálok ide-oda. 215 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 216 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 218 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 219 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 220 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 egy első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 221 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette, nem a 18-as kiesik, 19-es is, 31-es is, 20-as jön, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 222 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 225 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nem, az kiesik, 225-ös kiesett, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 226 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 227 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 228 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette, e, nem 37-es kiesik, 229 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 231 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 232 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 50 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor most szavazunk, a végszavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk a jelentést. Now we vote on the Lyme disease. Most a Lyme korról fogunk szavazni. Uh, we vote a motion for egy uh, állásfoglalás uh, indítványról van szó. We start with a a 21-es módosítóval kezdjük, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35 mellette, ez kiesik, vagy nem? If amendment... Ha a 25-öst elfogadjuk, akkor kiesik, ez szerepel itt. Rendben, tehát 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene. Ki van ellene? Ki van ellene? Kettes módosító. Köszönöm szépen az AD-nak, úgy tűnik, hogy csak ők ellenzik, tehát ezt elfogadtuk. Hármas. Ki van mellette? A zöldek is ellenezték? Ó, elnézést, lenyűgöztek az ALDE szavazatai elnézést. Tehát hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás. Nem látom, tehát a négyest ki van mellette? Köszönöm szépen, ezt elfogadtuk. Ötös, ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Záró szavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. So it's close. Lezárom a szavazást. És egyhangulag elfogadtuk. 67 szavazat. És mind igen. Tehát ezzel elfogadtuk. Most a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok következnek. Tehát erről fog szólni a következő, méghozzá a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatokban az élelmiszerellátási láncban. Egy véleménytervezetről fogunk szavazni. A 31-es módosítóval kezdjük, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 7-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 93 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 89-est, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Feltennék a kezüket, hogy ne roncsam el ezt többször. Pretty obvious for me that it's rejected, so... Én annyira azt hittem, hogy elutasítottuk. 85-ös mellette. Nem ez kiesik. A következő oldalra lépünk át, a 94-es. Konecsna asszony módosítója, tehát kérem, hogy jól tegyék fel a kezüket, tehát ki van mellette. Ellene. Elnézést, ez elég egyértelmű, hogy elutasítottuk. Most a 9-es következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. A 10-es, ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük a tízest. Megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Most néhány kiesik. 99-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenkettes, ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő oldal, 14-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 113 mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt elektronikusan, nem volt egyértelmű, hogy ki szavaz ellene. Van véleményem a frakciók szavazatáról. 113. 113-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 114. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 115-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 116-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 117 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Vote is out. Megnyitom a szavazást. And it is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 119 mellette, ellene, Ellenőrizzük ezt is elektronikusan, megnyitom a szavazást. Are you voting? Mindenki szavazott? Ezt elutasítottuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 122-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Uh, 125-ös, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 126-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 128-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 130 és 131-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 132-133 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 134-135 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 136-137 mellette, ez kiesik? Igen. Akkor a 17-es következik, az előző kettő kiesett. Tehát 17-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Close. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. A következő oldalra lapozunk a 140-eshez. 140. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 146-os, 151-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 147-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 148 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 149-155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 150-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 152 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 153 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 155 mellette. Ez kiesik. 154-es. Rosszul mondtam, 154-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 156 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 157 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 158 és 161 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 144 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 160 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 160-ast. One six. A 160-ast ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elutasítva. I apologize. 162 in favor. 162 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 163 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 164 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 164. A 164-es. You wanna change your vote? Meg akarja változtatni a szavazatát, Gardini asszony? Hogyan szavazott? Mert tudja, hogy mi a helyzet a 164-esnél? 32-en szavaztak mellette, és 33-an ellene. Tehát nagyon fontos, hogy jelezze, hogyha rosszul szavazott. So then it's adopted. Akkor elfogadtuk. Then it's adopted. Akkor elfogadtuk. Okay, let's... Rendben szavazzunk még egyszer a 164-esről, lehet, hogy másoknak sem volt ez egyértelmű, tehát a 164-esről szavazunk. 164. 164-es. Ja, volt is. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Now more people participated to the vote. Most többen vettek részt a szavazásban, mint előzőleg. It was more... Tehát jobban elfogadott volt, mint az első alkalommal. 165-ös. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 166 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 167 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 167-est. Hol van Mariana? Nagyon sok módosítót nyújtott be. És nagyon megosztóak ezek. It's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 168-asnál tartunk, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva, 169 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 170 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. And is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 171 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 172 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 174 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 174-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 173, 175 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 178 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 180 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 181 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 176 mellette. Ellene tartózkodásra elutasítottuk. 18 mellette, ellene, tartózkodásra elfogadtuk. 177 mellette, nem, oka fogyott, úgyhogy tovább lépünk a 179-re, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Na jó, ellenőrizzük 179-est, mert késlekedve emelték a karjukat a kollégák. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 182 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 183 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 184 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 185 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 186 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 187 mellette ellene tartózkodás nem látom, nem látom a 187. Ellenőrizzük, kérem. And it is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 188 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 20 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 189 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 191 és 192 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 193 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 194 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 195 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 100 jó, ellenőrizzük a 195-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 196 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 197 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 198 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk és a 199-es eh, egyébként ez megegyező volt, úgyhogy a 200-as következik mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 201 mellette. Ellene, tartózkodás elutasítottuk. 202 mellette. Ellene, tartózkodás elutasítottuk. 203 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 204 ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 204-est. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Elfogadtuk. Azt kérem, hogy az FDD és az RNF e is emelje a kezét, és a GUE is. Az elmúlt szavazásokon nem nagyon mutatták, hogy mit szeretnének. 206 következik mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Vagy ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 206-ost. Megint nem emelték a karjukat. Evi asszony! Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 23 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 207 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2008 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 209 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 210 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 224 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 211 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 212 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 213 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 216 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 216-ot. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 214 mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 215 mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 25 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 217 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 218 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 219 mellette. Nem, ez oka fogyott, 220 mellette, 21. 221 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 222 mellette ellene, tartózkodás, elfogad, elutasítottuk. 223 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 224 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 228. 228 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 229 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 230 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 231 mellette ellene tart, ellenőrizzük a 231-est. Megnyitom a szavazást. És lezárom. És elutasítottuk. 232 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 233 mellette ellene tartózkodásra elutasítottuk, 234 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 27-est. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 235 mellette, ellene, tartózkodásra utasítottuk 237 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 238 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 240 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 241 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 242 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 243 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 244 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 245 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 246 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 247 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 248 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 249 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 250 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ...251 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 252 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette. Nem. 35-ösre ugrunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 36 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 37 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 38 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 39 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 39-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 40. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 40-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 1 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az egyest. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 46 mellette ellene. Igen, 46. 46 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 47 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 49 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 3 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a hármast. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 54 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 55 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 56 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négy mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a négyest. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Elfogadtuk. 57, nem, elnézést. 5-ös. 5-ös mellette ellene, tartózkodás, hm. ellenőrizzük. A szokásos szövetségek ezben nem működtek, lezárom, és elfogadtuk. 60 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 61 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63, 66 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodásra utasítottuk hatos mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a hatost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tovább lépünk a 74-esre mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 75 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 77 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80 mellette, ellene, 80. Ellenőrizzük a 80-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk 81 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 50, 83 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk Záró szavazás következik, elektronikus módon megnyitom a szavazást. So, we come to the... Következik a ma este fő attrakciója. Az autókról szavazunk, és az emberekről. Az emberekről és az autókról. Új személygépkocsikra és új hasz, könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények jelentés tervezetről szavazunk. Okay. Okay. Would you please, and on this one... Itt eléggé különböznek a vélemények, úgyhogy kérem, hogy mindenki nagyon világosan jelezze a szavazatát, jó? Hogy ne kelljen sokat ellenőrizni. Első kompromisszum mellette. Mellette. Ez jól kezdődik. Köszönöm, elfogadtuk. 6A kompromisszum. Ellenőrizzük le rendben. 6A kompromisszum. Szocialistáknál kettővel több szavazat van a kelleténél. Még mindig van egyel több. Rendben. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kompromiss. 6B kompromisszum. Nem, ez okafogyottá vált. Itt egyre másra hullanak a kompromisszumok. Hetes kompromisszum. Akkor elektronikusan szavazzunk a hetes kompromisszumról, jó? Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 202-es jön? Page 13. So, page 13. Akkor egyenesen a 13. oldalhoz érkeztünk, 8-as A kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, 8A, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor a 8B kiesik. 277-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Trán 37 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le a Trán 37-es számú módosítóját, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 279 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 282 és 163 mellette. Ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. Kettő kilencven hatos, három tizenhat, tizenhét nyolcvanöt mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor újra fogalmazom. Tehát a szocialisták ellen szavaztak, nem? Jó, akkor még egyszer csináljuk meg a blokkot mellette, jó, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le. 296-tól 85-ig. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Blogban a Trán 38 és 50-esről. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 297 és Tran 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor a 33-15-ös jön mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük le 315-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 318-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 319 és 146-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 320 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 321 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 322 és 320, egész a 325-ig és 542-esig mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást 322-estől TRAN 42-esig. Lezárom. Elutasítottuk. 330 és a 172-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 326-tól 329-ig terjedő blokk. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Talán 43 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 332 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le 332-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tra 44-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 333-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 334, 335 és a 33-as együtt mellette? Ellene tartózkodás, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 83-as módosító és a TRAN 5-ös mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük le. 83-as és TRAN 5-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tran 46-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 345-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, és ellene, ez kiesik? Mivel a 345-ös kiesik, ezért a 312-es is kiesett. 341-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 342-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 343-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 344 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 346 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 347 és 349 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 350 és 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 348-asról szavazunk? 348 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 371 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 352 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 353 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le 11A. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Két szavazattal, de elutasítottuk, sőt, igazából csak egyel. 11B mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük le. 11B. Megnyitom a szavazást.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 Akkor a kompromisszumunkon belüli módosítókról is szavaznunk kell. 281-es és 164-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37, 372 és 373 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le ezt a blokkot. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 165-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 166 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le, 166-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es mellette? Ez kiesik? Hmm, mert elfogadtuk a 166-ost? Jó. Akkor... Egy kicsit előbbre megyünk a 166-os miatt. 374-es mellette ellene tartózkodás 374-esről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le? Jó. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene No, it's good. So again. Nem, rendben van. Akkor elektronikusan szavazzunk, ez különben is kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Ötös kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 400-as módosító, 33. oldal mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Aztán egy blokk jön. A nyolcas blokk 30-as módosítótól kezdődik, egészen a 4.15-ösig tart, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 106 os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, akkor nem, ezek nem esnek ki. 407-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 411 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 412 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 416 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 340 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Yeah, but you see, I don't have here something, a link with compromise then. Okay. 360 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Kettes A, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Compromise. Kettes B. Kompromisszum. Elektronikusan szavazzunk róla, jó? 2B. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Akkor minden módosítóról szavaznunk kell. 419 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100, mm, nem, 920 és 184 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 421 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 422 és 185 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48 és 21 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le. 48 plusz 12, 48 plusz 21-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tran 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 418 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 417 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 124-26-os, nem? 426 tól blogban 654-ig mellette ellene tartózkodás elutasítva, 423 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le. 423, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 424 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 425 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 188 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 189 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 190 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 192 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Tran 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le, 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 58 mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 429 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 434 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es és 436-os mellette, ellene, tartózkodás Ellenőrizzük blokkot. Megnyitom a szavazást. 51 és 436. Lezárom. Elutasítottuk. 435 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 52 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor egy blokkot kihagyunk. 442, 443 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 444 mellette. ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Néhány oldallal tovább lépünk. Blogban fogunk szavazni az 55-ös, 468-as és 469-es módosítókról. Nem, ez is kiesik? Jó. Akkor ez okafogyottá vált. Még több oldalt lapozunk. Hol is van most? Melyik oldalon folytatjuk? Nem tudom, hogy mindenkinél ez van-e, de az 53. oldalon folytatjuk az 529-essel. 529. Megvan? Mellette. Ellene. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ötven ötödik oldal. Öt harminckilenc mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le. 5.39, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. Az 58. oldalra megyünk. Egy blogban szavazunk az 50. Nem? Kiesik? Akkor miért mondtad? Jó. Sorry. Page 70, Tran... 70. oldal, Tran 73-as módosítója. Tran 73. Ki szereti a hat, Tran 73-ast? Mellette? Senki nincs mellette? Na hát, akkor elutasítottuk. 63-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 72 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 2 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 76 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 77 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 79 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük le a 78-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Trán 4 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 6 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük le a TRAN 6-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Trán 8-as és 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 87 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le a 89-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Százegy mellette, ellene, tartózkodás, EPP, 101-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Talán 13 mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Tran 13-as, megnyitom a szavazást. Nem lenne semmi, hogyha valamit a trántól elfogadnánk. És elfogadtuk. Jó. Akkor lépjünk tovább a 13-as kompromisszumhoz. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es módosítom mellette. Ez kiesik? Aha. Akkor ne szavazzunk róla. Hetvennyolcadik oldalon folytatjuk. Um, okay, so we consulted here. So we vote on... Akkor a 131-esről szavazunk mellette, ellene. 131-es kicsit előrébb van, kicsit 77-es, 77. oldal. 131-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 132-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most jön a 141-es mellette, ellene. Ellenőrizzük le a 141-est, mert nem emelték fel elég határozottan a kezüket. 141-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös és a 15-ös kiesik. Most a 79. oldalon vagyunk, és a 152-es a következő. Igen, ugyanaz a csapat. 152 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 155 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Trán 21 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 156 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 157-es mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük le, 157-es. It is rejected. Elutasítottuk. Tran 24, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tran 26 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tran 29 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tran 30 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 171 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 174 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 175-ös mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 175-öst. Megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. és aztán a záró szavazás következik. Tehát, ha senkinek nincs ellenvetése, akkor a záró szavazás következik. Okay, so... Rendben, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. What is that? Water. -dum. Thank you. Now we have... Uh, Most a vízminőségről uh, fogunk uh, szavazni, ez egy átdolgozás, és a jelentés tervezetről szavazunk. So, a 118-as módosító. One eight. 118. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 1B kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük, ezzel én is egyetértek. Tehát ez egy kompromisszum, erről szavazzunk elektronikusan. 1B kompromisszum. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy A kompromisszum, erről is elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. And closed. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Kettes kompromisszum, ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. os ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 296-os. Closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 297-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 298 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 300-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 304-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 305-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 306-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 307-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 308 és 309-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 311-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. The vote Megnyitom a szavazást. And it is closed. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 323-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 324-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 346-os és 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 364-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 365-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. What am I doing here? is EPP vote on this one? Someone? Plus? Thank you. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 372-es mellette. 349 369. Ah, 369. 369 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 372-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. The vote is open. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tizenötödik oldal, 52-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 401-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 401-est. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 402-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 403-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 404-es, illetve 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17. oldal, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20. oldal, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. The vote is open. Megnyitom a szavazást. And is closed. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a 19B-ről fogunk szavazni, ki van mellette? Ezt is nézzük meg elektronikusan. 19B kompromisszum. is closed. It is rejected. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 19C kompromisszum. Ki van mellette? Elektronikusan szavazzunk erről is. Close. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Compromise. 12-es kompromisszum és 22A kompromisszum. Tehát most a 12-es kompromisszumról egyben szavazunk a 22B-vel. Let's vote elect- Szavazzunk azonnal elektronikusan, mert egy kompromisszumról van szó. Tehát megnyitom a szavazást. 12 és a 22B kompromisszum. Douze et 22 12 és 22b. Nem az A, hanem a B. Most pedig lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Now, amendment 465-ös módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 466-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 466-osat. And it's closed. Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. 467-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellen, elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, de azt hiszem ezt elfogadtuk, azért nézzük meg. It's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15A kompromisszum. Ellenőrizzük ezt is elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 34. oldalra lapozunk. 16-os kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 41. oldal. Ó! Oh. Amendment. 666-os módosító. Ezt mindenki ellene fog szavazni. Ki van mellette? Hadd lássam. Tehát ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 667-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 668-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Együtt szavazunk a 669-es és 70-esről, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 672-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 673-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Együtt szavazunk a 674-esről és 5-ösről, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 676-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. ...682-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 683-as, 84-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 685-ös mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 685-öst ellenőrizzük. The vote is closed. It's adopted. Elfogadtuk. A 686-os, a 87-esről egyben szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Nézzük, 688-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Vagy ellenőrizzük a 688-ast. The vote Megnyitom a szavazást. And closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 689-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 690 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 690-es. Megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 691-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 692-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 693-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 694-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 695-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 696-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. it is closed. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 697-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100-as mellette, ez kiesik. Ez egy jó szám lett volna, de erről nem szavazunk. Hétszázas. Hétszázas módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 701-es mellette. Ellene. Tartózkodás Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. It's closed. És lezárom a szavazást. Elutasítva. 702-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 101-es és 704-es egyben, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 703-as vagy ez kiesik? Igen. Akkor a mellékletek következnek, és itt van a 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 732-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, Támogatja ez bárki? Ki van mellette? Akkor nézzük meg elektronikusan. Mert ez azt jelenti, hogy megosztottság van. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 733-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 23-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 743-as ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 744-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 745-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 746-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 747-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nem, ellenőrizzük a 747-est, megnyitom a szavazást. Nem vagyok benne biztos, hogy hogyan szavaztak. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott, ugye? Elfogadtuk. 748. Ugye? Igen. Mellette. Ellene tartózkodás. A zöldek mit csinálnak? Ellenőrizzük. Legalább három frakció semmit nem szavaz, sehogyan nem szavazott, nem mutatták. Lezárom. Elfogadtuk. 7.49 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 750 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 751 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 752 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 753 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 754 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 755 mellette, és 756 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. 25-ös kompromisszum mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Három módosító együtt, 772-től 774-ig mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 781 mellette. Nem, oka fogyott, jó. 786, 787 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Lapozunk, 52. oldal, 822-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Erről nem szavazunk. 849 mellette. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 849-est, kérem. Close. It is rejected. Elutasítottuk. 850 mellette. Ellene Elutasítottuk. Következik. 26-os A kompromisszum, úgy tűnik, hogy erről szavazunk, mivel a másik fogyottá vált. 26A kompromisszum, elektronikusan szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. 26A. A 26A-ról. Close. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 124 mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 124-est. Lezárom. Elfogadtuk. 125 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 126 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 128 mellette, 127 mondja az elnök azt asszony mellette ellene. Tartózkodás ellenőrizzük a 127-est. Gerbrandi úr nem segít nekem azzal, hogy nem emeli fel a kezét. Lezárom. Igazából az egész csoportnak nem segít, mert mindig ellenőriznem kell, elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodás, Uh-huh, ellenőrizzük. Ez most nem az ő hibája volt, lezárom. Elfogadtuk. 129-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 132 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 138 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 139 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 30-as kompromisszum mellette el a 30-as oka fogyott. Hm. Hogy, hogy? Ah, we didn't adopt. Nem fogadtuk el a 19 át, úgyhogy ez a kompromisszum okafogyottá válik sajnos, az egyenként szavazzuk meg a módosítókat, 140 mellette ellene, 140-es ellene, elutasítottuk, 3-as mellette, ellene elfogadtuk. 142. E, száznegyvenegy fogyott. Segítsen. Okay, so we covered that. We move to 146. Jöhet a 146-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 30 egyes kompromisszum okafogyott, úgyhogy egyenként szavazunk a módosítókról, 148 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ötös és 152-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 153 mellette ellene elutasítottuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 158 mellette ellene 90